Państwa, jeśli możemy... Hölgyeim és Uraim, akkor kezdjük meg a munkát. Mielőtt üdvözlöm a tisztelt vendégeinket, az első részben az ülésünkön néhány jogalkotási és belső ügyet kell tisztáznunk. Aguilera asszony jelentés tervezete a gyógyszeres takarmányokkal kapcsolatosan a hetes napirendi pontunk. Ezt március 15-ére napoltuk el, ugyanis az árnyék jelentéstevők vitája még zajlik. Az árnyék jelentéstevők és az a jelentéstevő asszony most dolgoznak a kompromisszumos módosítókon, és ezzel a módosítással kérem, hogy fogadjuk el a napirendet. Az ülésünk az interneten is követhető, 23, elnézést 20 nyelven van tolmácsolás, az észt, a máltai, a szlovén és a gal kivételével tehát ezek az összes többi nyelv rendelkezésre áll. Azt hiszem, hogy elfogadhatjuk a napi rendet, illetve a január 11, 18 és 25-i jegyzőkönyveket is elfogadjuk. Nincsenek megjegyzések, köszönöm. Akkor következik a négyes napi rendi pontunk, eszmecsere korábbi biztos úrral, Franz Fischlerrel, aki az EU világkiállítás tudományos programja irányító bizottságának elnöke, valamint David Wilkinsonnal, aki az Euró bizottság, Európai Bizottság részéről a 2015-ös világkiállításon való részvételért felelős biztos a 2015-ös világkiállítás az európai és a globális mezőgazdaság előtt álló kihívások, eredmények lesz a témája az eszmecserének. Nagy örömünkre szolgál, hogy üdvözölhetjük a korábbi mezőgazdasági biztost, illetve a Tudományos Irányító Bizottság elnökét. Szokás szerint nagy megtiszteltetés, hogy itt van és ő fogja bemutatni az irányító bizottság következtetéseit, illetve javaslatot tesz arra, hogy mit tegyen az EU. Annak érdekében, hogy a tudás terjesztésének új módjait feltárja, illetve beszámol majd a világkiállítással kapcsolatos vitákról, ami az élelmiszer és táplálkozás biztonságot illeti. Wilkinson úr az EU világkiállításért felelős biztosa is jelen van, és mint ahogy megállapítottunk, először a biztos urat kérnénk fel, hogy egy rövid videót mutasson be, és szóljon néhány bevezető szót. Ezt követően pedig megadom a szót. Tehát Wilkinson biztos úrnak majd egy általános vitára kerül sor. Úgyhogy Wilkinson úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a végére ülök az asztalnak, hogy a számítógépet kezelni tudjam. So, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és találkozhatom a szakbizottság tagjaival, és beszámolhatok a Milánói 2015-ös világ expóról, ami az EU szempontjait illeti. Az alapvető anyag Fischler úr prezentációja lesz, tehát a Tudományos Bizottság megállapításai. Néhány kulcs pontot azonban szeretnék kiragadni. Először is Örömre szolgál, hogy 256 ezer látogatóval számolunk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól szervezett világkiállítás. Az olasz hatóságok kiváló munkát végeztek, különösen ami a biztonsági intézkedéseket illeti. Ez fontos megemlíteni, ugyanis ezt nem lehet természetesnek venni. A világkiállítást kiválóan szervezték meg, és éppen ezért örülünk, hogy ilyen nagyszámú részvételre számol, számíthatunk a mi pavilonunkban. Ezen kívül negyedmillió követője volt a közösségi médiákon az eseménynek. Azt hiszem, hogy ez volt a leghatékonyabb megjelenítése a világ kiállításnak. A látogatók több mint 75%-a nagyon elégedett volt a prezentációval, és 75-en jelezték, hogy nagyon elégedettek, és több mint 90% jelezte, hogy örül vagy nagyon örül a világkiállításnak. A pavilont fiatal Erasmus hallgatókkal, önkéntesekkel kezdtük meg kialakítani. 40 ország képviseltette magát, és rendkívül professzionális, pozitív képet sikerült alkotnunk ennek révén az Európai Unióról. Ez komoly sikerként könyvelhető el. Egy kicsit nézzünk vissza, hogy hogyan terveztük a részvételünket. Többen emlékezhetnek, hogy 2013 végén a parlament a bizottsággal közösen megállapodott abban, hogy az EU közös prezentációt, közös megjelenést fog majd megszervezni, megrendezni a világkiállításon, és a bizottság részéről jó magam és más kollégáim is szorosan együttműködtünk a parlamenttel, különösen az a milánói tájékoztatási irodával Bruno Marezán is komoly erőfeszítéseket tett és támogatta a munkánkat. 22 szakpolitikai főigazgatás, igazgatósággal is együttműködtünk. Én a közös tudományos központban dolgoztam, de emellett, mint ahogy említettem, 22 szakpolitikai főigazgatósággal is együttműködtünk, hiszen így eh, lehet biztosítani, hogy egy egységes EU üzenettel álljunk elő, és ne töredezzen szét a mondandónk. A Gazdasági és Szociális eh, Bizottság és az összes többi fontos intézmény, így például különösen az Élelmiszerbiztonsági Ügynökség is eh, részt vett a munkában és szorosan együttműködtünk természetesen az olasz hatóságokkal is, mint szervezőkkel, és összesen 19 tagállam vesz majd részt saját jogán, saját nevében a világkiállításon, és a, az összes tagállamot képviselő biztossal is. Akik nem jelennek meg önállóan, az európai pavilonban helyet kapnak. Talán nagyon fontos, hogy egy tudományos bizottságot is felállítottunk, Fischler kollégám majd erről többet fog szólni, és Giancarlo Caratival egy munkacsoportot is létrehoztunk, az előkészületek és a megvalósítás érdekében. Néhány fontos mondandó üzenet. Először is másképp próbálunk majd kommunikálni a közvéleménnyel, mint a korábbiakban. És a bürokratikus megközelítést egy radikálisan új megközelítéssel váltottuk fel. Összességében tehát örömmel mondhatom, hogy ez bevált. Egy rajzfilmet is bemutattunk. Az EU-ról megalkotott mondandókról szólt ez a rajzfilm, arról, hogy a mezőgazdaság hogyan működik együtt a tudományjal, és hogyan kíván a élelmiszerbiztonság területén megfelelni a globális kihívásoknak. Ami az eredményeket illeti, a látogatók 75%-át konkrétan megkérdeztük, és ők azt jelezték, hogy az élelmiszerbiztonság területéről többet szeretnének megtudni, és számosan 61% jelezte, hogy az euról alkotott véleménye a világkliátás következtében javult. és a további célunk, hogy olyanokat is, olyanok érdeklődését is felébresztjük, akik kevésbé lelkesednek az EU iránt. A lényeg az tehát, hogy egyre többen fejezték ki elégedettségüket az EU-val kapcsolatosan. Az intézmény közé sikerről is szólnom kell. Minden intézmény szempontjából igyekeztünk bemutatni az EU-t, először is a parlament elnöke, Schulz úr, a bizottság alelnökével, Mogherini asszonynal közösen nyitotta meg a pavilont a Schumann napon, és nagyon pozitív volt ennek a visszhangja. A bizottság fele néhány alelnököt is ideértve, tehát 14 biztos vett részt, 85 parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő is látogatást tett, és részt vett az EU pavilon tevékenységében. 50 parlamenti szakbizottság is ülésezett a pavilonban, 40 állam és kormányfő látogatta meg a pavilont, és 230 különböző rendezvényre került sor, megbeszélésekre, amin körülbelül 30 ezer nemzetközi szakértő vett részt a világ minden részéről, az élelmiszer biztonság témájáról eszmét cserélendő. És akkor most nézzünk a vállalatok közötti kapcsolatokról néhány gondolatot. Az európai vállalatok, kis és nagy vállalatok összesen több mint 3000 találkozót tartottak a hat hónap alatt, és 1800 KKV klaszter és szervezet látogatott el 57 harmadik országból is, voltak látogatóink, itt látható a felsorolás, és a világkiállítás során 90 vállalati együttműködési megállapodás köttetett, 700 tárgyalás pedig folyamatban van. Itt 85%-os elfogadottsági vagy elégedettségi arányt sikerült elérnünk. És mielőtt átadom Franz Fischlernek a szót, hogy a tudományos eredményekről beszámoljon, illetve hogy ebből milyen örökség származik az EU szempontjából. Egy rövid videót szeretnék bemutatni. Megkérném a technikusokat, hogy indítsák el a filmet, hogy nagy, nagyobb bontásban is meg tudjuk nézni.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 I love the European Pavilion. It's really international. Everyone who's working here is from a different country, and you can really see how the European Union works together. Eh, solo l'Europa unita può fare questo, può essere un soggetto protagonista di questo sforzo di comprensione e innovazione a livello globale. Okay, so thank you very much, ladies and gentlemen. Köszönöm Átadom a szót Franz Fischlernek. Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak, és felkértek arra, hogy mutassam be a Tudományos Megyeztető Bizottság által elért eredményeket. Az eredményeket egy brosúra formájában is elkészítettük, a kiáratnál mindenki tud ebből kapni egy példányt. Kérem, hogy ha érdekli önöket, akkor nyugodtan vegyenek egy példányt el belőle. Az a kezdeményezés, hogy felállítsunk egy egyeztető bizottságot, ez a kezdeményezés az Európai Parlament és a bizottság közös elképzelése alapján született, illetve az akkori olasz elnökség, olasz kormány is részt vett ebben a döntésben. Elvileg az eredeti elképzelés az volt, hogy mondjuk ki, hogy Európa legyen az egyik kulcsfontosságú szereplő, amikor arról kell dönteni, hogy mit kell tenni azért, hogy a világon, a Földön mindenkinek legyen elég élelmiszer, és ez az élelmiszer egészséges legyen. A világ élelmiszer ellátása volt a kulcsfontosságú, a központi téma. Nem tudom, miért is középre rendezve ez a kép. stratégiai kutatással kezdtük a munkát. meghatároztuk először is, hogy milyen stratégiai jellegű megközelítést kell alkalmazni. A stratégiai megközelítés igazából egy virtuális spirál, horizontális helyzetfelmérése kezdődik a kutatási területek felmérésével, beazonosításával, ezt követi a kutatás, és a kutatás, kutatás eredményeket át kell adni, továbbítani kell, tudást kell előállítani a kutatási eredmények alapján. Ezt követi egy következő átalakítás, a kutatási eredmények átalakításáról van szó, új technológiákkal, új technikákkal. Ezután van lehetőség a szociális hatás, a társadalmi hatás elérésére, és így lehet elérni a szükséges előrelépést. Ugyanezt a folyamatot kell ismételten többször végig járni. Összesen 7 prioritási kutatási területet határoztunk meg. Gondolom itt ebben a szakbizottságban nem kell, hogy most belemegyek a kutatási területek részleteibe. Gyakorlatilag minden fontos témát lefedünk ezekkel a témákkal, minden olyan témát, amelyek fontosak ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a világ biztonságos élelmiszerellátását. Másrészt támogattuk a fenntartható megközelítést. Ez azt is jelenti, hogy a koncepciónk tökéletesen illeszkedik az új célokhoz, amikor a gazdaságot, a környezetvédelmet és a szociális felelősséget egyeztetjük, egymáshoz illesztjük. Egy jelentős konzultációs folyamatot is szerveztünk, mindenkit meghívtunk a konzultációra. Négy ajánlást dolgoztunk ki ezen a dián láthatják az ajánlásainkat. Szeretném pontosítani a következőt. Először is a feladatunk nem egy új agrárpolitika kidolgozása volt. A feladatunk az volt, hogy a, egy kutatási megközelítést, egy kutatási struktúrát dolgozzunk ki. Plusz még az is a feladatunk volt, hogy a kutatás területén fölmerülő elemeket rendszerbe szervezzük. Ez azt is jelenti, hogy változtatni kell a felfogásunkat, a megközelítésünket ezen a területen. A kutatás ezen a területen több tudományágra oszlik. Mindegyik tudományágnak megvan a saját ciklusa, a saját logikája. Hogyha ezeket nem veszük figyelembe, akkor nem tudjuk összeilleszteni az egyes elemeket sem, és nem tudjuk elérni az élelmiszerbiztonságot sem, ami a fő célunk. Ezért az első számú ajánlásunk a rendszerben való gondolkodás. Meg kell vizsgálnunk az élelmiszer szektort, de úgy kell tekintenünk az élelmiszer szektorra, mint egy nagyon komplex rendszer az interdisziplinaritástól nem lehet eltekinteni. Második javaslat a vállalás. Társadalmaink minden szelete, minden része részt kell, hogy vegyen az élelmiszer kapcsolatos kihívásban. Az összes szektor, a kutatók, a politikusok, közgazdászok, a nem szervezetek és az egyéb szervezetek csak akkor tudnak hatást elérni, hogyha együttműködnek a célok elérésében, és így lehet jelentősebb fejlődést, előrelépést elérni általában az élelmiszerellátás területén. A következő az innováció és a környezetvédelem. Ez a harmadik cél. A negyedik cél Nemzetközi Élelmiszer és Élelmiszerbiztonsági Panel fölállítása. Most bele is mennék a részletekbe. Itt megint láthatjuk a hét elsődleges kutatási területet, amire szükség van. Ahogy mondtam, az első ajánlás az, hogy összeszervezzük ezeket a dolgokat, ezeket a területeket, ezeken a területeken a kutatást a rendszerbe szervezzük. Ezt jelenti a rendszerben való gondolkodás, és ezt jelenti az interdisziplinális kutatás. A második ajánlás lényege az volt, hogy a kutatási eredményeket le tudjuk fordítani a gyakorlatra, hogy használható eredményeket érjünk el, és csak így tudunk elérni konkrét hatást. Hogyha a kutatási eredményeket csak az egyetemi tanulmányokban teszik közé, és nem kerülnek be a gyakorlatba, akkor ennek nem lesz hatása. A harmadik ajánlás. Jobb innovációs környezet kialakítása. Mit jelent ez? Ha valaki innovációt szeretne elérni, ahhoz új gondolatokra van szükség. Ez kétségtelen, ezért ez azt is jelenti, hogy új kutatásra van szükség, és tovább kell lépni. Új technológiákat kell kialakítani a kutatási eredmények alapján. Szükség van az üzleti szektorra, és befektetőkre van szükség, akik felállítanak egy üzleti modellt az új eredmények alapján helyzetbe ő pénzre van szükség. És ezt gondoljuk mi akkor, amikor azt mondjuk, hogy innovatív környezet. Az innovatív környezet kommunikációt is jelent. Az emberek, az állampolgáraink meg kell, hogy értsék, mi kell, hogy biztosítsuk azt, hogy meg tudják érteni, hogy mi hogyan értelmezzük az innovációt és hogy ezek a témák, amelyeket tervezünk, ezek a dolgok, amelyeket mi megteszünk, ezek miért előnyösek az egész világ szempontjából, nem csak a haza szempontjából. Mindez a fenntarthatósághoz vezet. A fenntarthatóságot mi egy háromszögként értelmezik, gazdaság, környezet, szociális felelősség háromszögeként. A negyedik ajánlás. Ismerjük a klímaváltozási nemzetközi panelt. Mi úgy gondoltuk, hogy jó elképzelés lenne, ha végig gondolnánk, hogyan lehetne valami hasonló dolgot bevezetni az élelmiszer szektorban is. Az élelmiszer rendkívül fontos. Még mindig a világon 800 millió ember szenved az éhezéstől és az alultápláltságtól, ezért érdemes végig gondolni egy ilyen intézmény fölállítását. Először is azért, mert ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban tudjunk kommunikálni. Másodszor azt is lehetővé tenné számunkra, hogy rendszeresen és gyakrabban végezzünk értékelést, monitorozást, meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen előrelépés sikerült elérnünk, vagy egyáltalán sikerült-e tovább lépnünk. A panel struktúráját, ha megvizsgáljuk a klímaszektorban, akkor itt a politika alakítói és a tudósok közös fellépéséről van szó. De ugyanakkor ez egy bizonyos kompromisszumot is jelent a két világ között. És a vezető szerepet inkább a politikai szektor kapja, kevésbé a kutatási szektor. Három opciót javaslunk az egyik, hogy ugyanolyan struktúrát alkalmazunk, mint a klíma szektor panelja esetén, vagy eltér a struktúra, és a vezető szerepet inkább a tudományos oldal számára biztosítjuk, és nem a politika oldala számára. Vagy a harmadik opció, hogy a rendszert fenntartjuk a jelenlegi helyzetben, ez azt jelenteni, hogy az ENSZ az STC esetében a monitorozási feltétel az ENSZ oldalán van, és, tehát, és akkor csak ezt az egy szervezetet kéne a mi helyzetünkben, a mi szektorunkban felállítani, és más nem történne. Végül pedig szeretnék tényleg mindenkit megkérni arra, hogy értelmezzék, mit jelent a transzdisziplinaritás, az interdisziplinaritás, együttműködés a kutatók között, együttműködés a tudományos világon belül a transzdisziplinaritás, azt jelenti, hogy az elméleti világ eredményeit átadjuk a felhasználóknak, az iparnak, a közszektornak és az állampolgároknak. És itt nagyon sokat tudunk tenni együtt. Ez lenne a felhívásom az én felhívásom önökhöz, mindannyiukhoz. Kérem értsék meg, hogy mennyire fontos a világ élelmiszerbiztonságának a kérdése. Nézzünk csak körül. Nézzük meg, mi történik Szíriában, a menekültáborokban. Nézzük meg, mi történik most Kelet-Afrikában. Az élelmiszerbiztonság egyre inkább az általános biztonsági kérdések középpontjában áll. Ha nem tudjuk élelmiszer ellátni a világ lakosságát a jövőben, akkor nem lesz béke. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm az előadóknak a bevezetőt. Szeretném megköszönni, hogy bemutatták a munkájuknak az eredményét, bemutatták ezeket az útvonalakat, az Exxon elért eredményeket, illetve a tudományos megközelítés eredményeit. De Castro úr tudjuk, ő volt a EXOS munkáknak az első számú vezetője, ezért szeretném először most ő neki megadni a szót, tessék. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Természetesen a felszólalásomat azzal kezdem, hogy egyrészt a mai előadóknak mondok köszönetet, Franz Fischlernek és David Wilkinsonnak, de szeretnék az egész személyzetnek köszönetet mondani. Az Európai Unió képes volt felállítani egy nagyon hatékony csapatot, egy task force-ot, amely ebben a hat hónapban rendkívül sokat dolgozott. Úgyhogy a rövid felszólalásom első mondani valója, hogy ne veszítsük el ennek a munkának, ennek a különleges munkának az eredményeit, az expos hat hónapos munkának az eredményeit. Azok a számok, amelyeket David Wilkinson osztott meg velünk, egyértelműen bizonyítják, hogy mennyire sikeres volt az expo. A, még egyszer mondanám, hogy több mint 21 millió látogató volt. Természetesen ez annak a munkának is köszönhető, amelyet az európai intézmények végeztek. Én is szeretném megkérni a kollégákat, hogy olvassák el azt a brosurát, amit eh, Franz Fischlertől kaptunk, a Tudományos Bizottság részéről, amely levonja a tanulságait a, ennek a 60 napos munkának. Valóban jelentős ez a munka, és nagyon rövid idő alatt sikerült elérni ezeket a jelentős eredményeket. Két megjegyzésem lenne. Fischer biztos úr, eh, volt biztos úr említette a élelmiszerbiztonság globális aspektusát. Az élelmiszerbiztonság egy globális téma. Az Európai Unió az Expo alatt fontos szerepet játszott abban, hogy jelentősen nőtt a tudatossága ennek a kihívásnak, hogy egyre többen értik meg, hogy mennyire fontos ez a kérdés, mennyire fontos, hogy az eredmények az interdisziplinális eredmények valóban gyakorlati hasznot hozzanak. Mindig nagyon nehéz azt elérni, hogy több tudományos szektor, világ együtt dolgozzon. Úgy remélem, hogy a Juncker Bizottság hasznosítani fogja ennek a munkának az eredményeit, és azt is remélem, hogy és emlékeztetnék arra, hogy Ban Ki-moon küldött egy levelet Franz Fischlernek, a Tudományos Bizottság elnökének, ebben is említi, hogy a bizottság által végzett munka plusz a Milánoi Karta, ami az Expo lezárásaként született, ezek fontos lépést jelentenek, és reméljük, hogy a Juncker bizottság nem tekint e- ezeket csak leírt szavaknak, szövegeknek, hanem valóban hasznosítani fogja tudni a munkát a jövőben is. Például Kazasztánban fogjuk levonni a következtetéseket, és 2020-ban a következő találkozó Dubajban lesz, a 2020-as Expo Dubajban kerül megrendezésre. Végül a fenntarthatósággal kapcsolatban szeretném én is említeni azt, amit Franz Fischler volt biztos úr is mondott, hogy a fenntarthatóság az élelmiszerbiztonság területén új megközelítést érdemel. Az élelmiszerbiztonság témája az, hogy sikerüljön élelmiszerre ellátnunk a teljes lakosságot, egyre nagyobb mennyiségben, bizonyos területeken egyre nagyobb mennyiségű élelmiszerre van szükség, ennek alapján nagyon fontos, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a kutatásnak és az innovációnak. Nem is kell azt mondanom, hogy az Európai Unió az élelmiszer szektorban nagyon sokat tesz a kutatás és innováció területén, de talán ez még mindig nem elégséges. Még egyszer köszönet az egész csapatnak, és gratulálok a kiváló munkához. Köszönöm szépen. Természetesen szeretnék összetett mondani önnek is az exo kapcsolatos munkáért. A jövőben is monitorozni kellene ezt a munkát, ezt is szeretném megkérni. Most pedig Dessz úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottság képviselőnek, illetve Fischler úrnak a beszámolót a Milanoi világkiállításról. Én sajnos nem voltam a rengeteg látogató egyike, de vétásan követtem az eseményt. Egy határozatot fogadtunk el a parlamentben ezzel, ezzel kapcsolatosan, és utána olvastam ami a mezőgazdasági üzemeket, illetve a gazdasági fenntarthatóságot illeti, most Európában óriási problémákkal nézünk szemben az a mezőgazdasági termékek ár alakulásával kapcsolatosan. És itt egy alapvető emberi jogról van szó, amikor a táplálkozásról, az élelmiszerhez való hozzáférésről beszélünk. Fischler úr említette, hogy 800 millióan éheznek világszerte, és ha ezt csökkenteni akarjuk 20%-kal, akkor mindenféleképpen komoly erőfeszítésekre van szükség, itt a 800 millióról beszélünk, ez minden, minden esetre az elosztás, a termelésével összefüggő kérdés. A 800 millióból, akik nem jutnak megfelelő táplálkozáshoz, körülbelül 500 millióan nem folytatnak mezőgazdasági termelést akik egy vagy fél hektárral rendelkeznek, nincsenek abban a helyzetben, hogy a hiány következtében megfelelő élelmiszerellátást biztosítsanak, és éppen ezért ők is éheznek. Brazília egy agrárország, és az is megrázó, hogy ott mennyien kénytelenek éhezni. Éppen ezért remélem, hogy a Milánói Expo alapján a fenntarthatósággal tudunk elsősorban foglalkozni, és ehhez hozzájárult a világkiállítás is a kutatás területén is eh, fokozottabb szervezettségre van szükség. Németországban a 16 eh, tartományban is eh, és az egységesítést követően komoly különbségek vannak a kutatás területén a tartományok között, és egyáltalán vannak olyan területek, hogy amelyeket egyes tartományok teljesen figyelmen kívül hagynak a kutatásból. És szerintem a Milánói Expo-ból azt lehet leszűrni alapvetően, hogy a kutatásra mindenféleképpen szükség van. Ha ezt jobban kézben tartjuk, és ezt tovább folytatjuk, akkor azt hiszem, hogy mindenféleképpen sikeresnek tekinthető ez az expo. Paulo de Castro úr is komoly elkötelezettségéről tett tanúbizonyságot, és remélhetőleg ez az irányzat a globális élelmiszerellátáson is javítani fog. A menekült ügy nem pusztán egy háborús válságként jelenik meg, hanem az élelmiszerellátás, a táplálkozás területén is komoly aggályokat vet fel. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezzel a problémával mielőbb foglalkozzunk. Bajorországban egy konferencián vettem részt, ahol a kormányfők arról döntöttek, hogy 2030-ig felére kell csökkenteni az éhezők számát. Én azt hiszem, hogy ez így nem helyes. Azt kéne megfogalmazni, hogy 2030-ig felszámoljuk az éhezést. Én nem fogadom el, hogy felére csökkentsük. Én arra törekednék, hogy mindenki számára biztosítani tudjuk az élelmiszer ellátást, a táplálkozás és a ö, hazájukban, az otthonukban tudjanak maradni. Danke, Vorsitzender, fürs Wort. Fachmänner fürs Vorstellen. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy visszatekintsünk az expor eredményeire. Pablo eh, de Castro-nak eh, szeretném megköszönni az elkötelezettségét, ez mindenféleképpen figyelmet érdemel. Én nem annyira eh, pozitívan szeretném folytatni most a hozzászólásomat. Egyértelműen kell látnunk, hogy a világ kiállítás komoly figyelmet kapott, és nem minden esetben pozitív visszhangot a világ sajtóban. És szerintem ezekről is szólni kell. Én ismerem a német visszhangokat, de más lapokat is olvastam, amelyek kritikusan szóltak az exporról. Hogyan lehet, hogy Vatikán az éhezés, a táplálkozás, az alultáplálkozás? tápláltság kérdésével foglalkozik. Hogyan lehet, hogy a legszegényebb országok nem voltak jelen? Hogy fordulhat elő, hogy nagyvállalatok nem kapnak kritikát? Hogyan lehet az, hogy a menekült ügy, amiről Desz úr az előbb is szólt, nem jelent meg problémaként? Ez a probléma már évtizedes probléma, és itt olyan országokról beszélünk, ahol az emberek nem tudnak a hazájukban maradni, menekülni, kényszerülnek. És ha ön kellően felelősséggel jár el, akkor a világkiállítás negatívumait is be kell mutatni, ugyanis az eredményekről szólni csak a féligasság. Egy másik igazság, hogy a Coca-Cola, a Nestlé és a Coke is megjelenés kapott. Tudjuk, hogy a Coca-Cola az embereket a saját lakóhelyükről pusztán a víz kinyerés miatt el üldözi, úgymond, vagy a lakóhelyeket elhagyni kényszeríti. Tehát amikor az élelmize, élelmezésről, a táplálkozásról beszélünk, akkor ezeket a negatívumokat is figyelembe kell venni. És még egy dolgot, hogyan tápláljuk a világot? Európának nem az a feladata, hogy az egész világot táplálja. Az e, e, európai feladat az, hogy úgy kereskedjen, hogy mindenki táplálékhoz jusson itt figyelembe kell vennünk a mi mindennapi fogyasztásunkat is. Igen, említette a kutatást, a tudományt, ezek üdvözendők, de minden esetre szerintem a világkiállítás elmulasztotta azt a lehetőséget, hogy újból vitát nyissunk a világ élelmiszerellátásáról. Bardzo dziękujemy pani poseł. Pan poseł. Köszönöm szépen. Ennyi, ennyi Well, up until an hour ago, if somebody had... Körülbelül egy órával ezelőtt, hogyha valaki megkérdezte volna tőlem, hogy miről is szól a Milánói Expo, akkor azt mondtam volna, hogy az olasz eh, kormány nagy projektjéről van szó, hogy Olaszországot bemutassák a világnak, Európának, mindenkinek, és elmondják, hogy milyen jó dolgokat eh, készítenek, összehozzák a világ négy sarkából a kutatókat, és Olaszországot az innováció motorjaként tüntetnék fel. Ezt egy órával ezelőtt gondoltam, most viszont azt láttam, hogy egy óriási Európai Uniós propagandáról van szó. Hát milyen kár, hiszen ez így teljes mértékben elragadtuk ezt az olaszoktól. Igazából nem Olaszországról szól, ez Olaszországhoz nem sok köze van. Ennek az expónak az egyik témája az élelmiszerbiztonság volt, és jó pár gondolatot láttunk arra vonatkozóan, hogy az élelmiszerbiztonságot hogyan lehet megvalósítani. Hét ilyen pont volt, érdekes módon egyik sem említette meg az importtól való függőség csökkentését, hiszen ez a nagy elefánt itt a teremben, több millió ö, génmódosított szójababot importálunk Dél-Amerikából azért, mert az európai gazdák ezt nem termeszthetik a törvény szerint addig, amíg az Európai Uniós intézmények, illetve a különböző frakciók itt a parlamentben nem döbbennek rá arra, hogy az élet megy tovább, új technológiákat kell elfogadni, addig egy gazdálkodási múzeum lesz Európa, ez ennyire egyszerű. Aztán itt van a rendszer gondolkodás kifejezés. Nos, lassan kezdem megérteni, hogy miről is van szó egy olyan gondolkodási rendszerről, amely a következőt mondja, hogyha egy nagy multinacionális cég valamit kifejleszt, bármor is legyen szó, akármilyen haszontalan, hogyha profitot termel, akkor a multinacionális cég gyűlölete mindent visz, hova is visz ez bennünket. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok Európában, akik érdeklődnek a tudományos élet, iránt, vagy esetleg tudományos képességekkel rendelkeznek, valamilyen hasznos dolgot létrehoznak, ez kukába kerül, Azért, mert vannak olyanok, akik nem, akiknek nem tetszik az, hogy a multinacionális cégek hozzák ezt létre, tehát félreteszik a gondolatot, ismét csak a muzeális szimbólumnál maradunk. Ami pedig az éghajlatváltozást illeti, Hogyha változik az éghajlat, akkor segítenünk kell a gazdálkodóknak abban, hogy igazodjanak ehhez. Jelenleg a gazdálkodási módszer meg, megváltoztathatja az éghajlat, az változást, illetve az éghajlatot. Kíváncsi vagyok, hogy önnek mi a véleménye erről. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Petele úr kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Az MV szakbizottságnak vagyok a tagja, illetve ezen kívül társelnöke vagyok az egészségügyi munkacsoportnak, és méhész. Szeretnék köszönetet mondani Fischler úrnak, illetve a többi kollégának is a prezentációért gratulálok önöknek az expo során végzett munkájukhoz. Én azon kollégák közé tartozom, akik nagyon is elégedettek voltak a mezőgazdasági dimenzióval itt a Milánói Expo-n. Véleményem szerint az üzenet átjött, együtt tudtunk működni pozitív formában, és találkoztunk fiatalokkal, akik nem a kevesebb Európa mellett törtek láncsát, hanem egy nagyobb mértékű környezet tudatosság mellett a jobb környezetért harcoltak. Azt hiszem, hogy ez a helyes megközelítés itt a mai napon nem lehet előrelépést tenni a szisztematikus megközelítés nélkül. Fenntarthatóságot sem biztosíthatunk anélkül, hogy először is globális felelősséget ne vállalnánk. Ami pedig az élelmiszerbiztonságot illeti, úgy tűnik számomra, hogy ezt a fogalmat csak mennyiségileg értelmezzük nagyon gyakran, és a legtöbb ember számára ez azt jelenti, hogy nagyon sok ennivalót hozunk. Hát a számomra az élelmiszerbiztonság az egészséges élelmiszereket ér, jelenték. Köszönöm, mondja az elnök. Hajmos úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni eh, Maria által elmondottakhoz. Én meglátogattam a világkiállítást, és eh, nagyon eh, szakmai rendezvény volt, nagyon növekedésorientált. A zöld forradalom Ázsiában a 60-as években nagyon komoly növekedést indított el, ugyanakkor viszont láthatjuk ma már az okozott károkat is. Látjuk, hogy a talajjal mi történt, a vízforrásokkal, és hogy a szociális viszonyok hogyan mozdultak el, hogyan alakultak át a mezőgazdaságban. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre a régió kapcsán mindenféleképpen oda kell figyelni. Szerintem ez a megközelítés nem volt jó. Fischler úr utalt az interdisziplinaritásra. Ezt én is támogatom, de itt csak a tudományról szólt, amikor a tudományon belül interdisziplináris módon működünk, vagy a magánszektorral együttműködünk. Szerintem ez így nem elegendő. Itt a gazdálkodókat is be kell vonni ebbe az interdisziplinaritásba, és tudományosan egy tudományos eredmény csak akkor hasznos, hogyha azt rendelkezésre bocsátjuk ezt is figyelembe kell venni ahhoz, hogy a termelés stabil, szilárd lehessen. Tehát nem lehet pusztán tudományos megközelítésből vizsgálni ezeket a kérdéseket. Itt volt például a burgonya kezdeményezés Kenyával kapcsolatosan, holland burgonya fajtákat próbáltak elterjeszteni, amiből aztán pomfrit vagy chips készül. Ez, ezek a fajták kevésbé rezisztensek Kenyában, mint a helyi fajták. Ez csak egy példa, de ez is rámutat arra, hogy hogyan kell tovább lépni ami adott hely színen történik, azt kell elsősorban figyelembe venni. Köszönöm szépen. Zsonyó következik. Grazie, Presidente. E ringrazio anche... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a prezentációkért És csatlakozom egy koncepcióhoz, amiről itt hallottunk, méghozzá a gyakorlati fellépésről van szó. Az expo kihívása az volt, hogy a jogtól eljussunk az élelmiszerhez, nem csak az élelmezési lehetőséghez, hanem hogy mindez egészséges módon történjen. Ebből a szempontból nem vagyok igazán meggyőződve róla, hogy sikerült a célt elérnünk. nagyon fontos szerepet kaptak a nagy csoportok, és a kisebb vállalkozások, szervezetek kevésbé. A mi véleményünk szerint nem mindig sikerült hangsúlyozni az élelmiszer szuverenitás elvét. A imázs, a kép szempontjából inkább bárányok és farkasok képét tudtok bemutatni. Azt szeretném kérni az előadóktól kérdezni, hogy a célokhoz képest, ami az igazi cél lett volna, ahhoz képest, nem gondolják-e úgy, hogy a bizottságnak vezető szerepet kellene játszania azért, hogy valóban ezt az utat tudjuk járni, az élelmiszerhez való jog útját? a bizottságnak ez a szerepe koordinációt jelentene az összes nemzetközi valóságok tekintetében. Nem szabad csak az európai határok között gondolkodnunk. Véleményem szerint mindez sürgős. Sürgősen megtehető. Minél több időt elvesztegetünk, annál rosszabb lesz a helyzet. Az élelmiszerhez való jog, a környezethez, a bevándorláshoz, az egészségügyhöz kapcsolódik Nincs már több elveszegetni való időn. Kérdezem, hogy önök szerint is meg kell indulni ezen az úton. Köszönöm szépen. Felniken úr következik. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon is érdekes volt ez a videó. Azt gondolnám, hogy azzal a célral, hallgattuk ezt meg, hogy esetleg mi is továbbadjuk a hírt, és teszünk is valamit. Nagyon nehéz nem egyetérteni Ágnyú képviselő úrral, hogy ez tulajdonképpen egy propaganda videó volt, és meghallgattuk, hogy az Európai Unió mennyire csodálatos, milyen sikereket ért el. Nos, a az egyik lábáról vagy, van szó, stabilan akarunk ülni. A kérdésem pedig a következő. Ismét a mai napon azt látjuk, hogy nagyon kevés képviselő vesz részt az ülésen. Politikusként természetesen döntést kell hozni, hogy az ember milyen ülésre megy el. A jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy nagyon sok képviselő más mellett döntött, milyen lehetőség van arra, hogy azok, akiknek lehetőségük van arra, hogy tegyenek valamit, megvalósítsák ezeket a gondotokat, el sem jönnek ennyi fáradtságot sem szánnak erre a kérdésre. Hát mennyire fontos tehát akkor ez az ügy? Felon következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A Milani Expo, 2015-ös Expo célkitűzése dicséretes, az élelmiszerbiztonság volt a fő célkitűzése, én is ellátogattam Milánóba, és nagyon is egyetértek, láttam, hogy mennyire jól szervezett volt ez a kiállítás. Ami a produktivitást, a termelékenységet és az innovációt illeti, az Európai Uniós tagállamok és Franciaország lovas, az állampolgárok elvárásainak eleget kell tenni, itt az elővigyázatosság elve érvényesül, gondolok a GMO-kra, illetve a kiváló minőségű élelmiszerek létrehozására. Azt gondolom, hogy Európa élen jár, nagyon sok gyakorlat tekintetben, gondolok a növényvédelemre, az állategészségügyre, tehát tisztelt elnök úr, a problémát máshol kell keresni, és nem látjuk a fától az erdőt valóban békét, békét próbálunk kialakítani mindenütt, de nézzük, mi a helyzet Oroszországgal. Az orosz embargó ö, nagy mértékben nehezítette a helyzetet. De ahogy elmondtam, a probléma máshol keresendő. Az elmúlt évek válsága a mezőgazdaságunkon nagyon nagy csorbát ejtett, és ez nem véletlen sorscsapás, ez a válság, hanem a politikai és gazdasági döntések, az Európai Bizottság döntései és választásai eredményeképpen jött létre. Mindegy három évtizede minden európai ö, hatalom látja és tudja, hogy milyen ö, károkat ö, okozott az Európai Bizottság. Szerintem ez szörnyű, és sajnos a kezetek óta ezt tapasztaljuk. Szerintem erről az aspektusról kell beszélni, ezt rendkívül fontosnak tartom, hiszen megfelelő következtetéseket kell levonni. Hogyha élelmiszerbiztonságot szeretnénk látni, illetve az elővigyázatosság elvét szeretnénk javítani, illetve a minőséget, akkor fontos, hogy az európai gazdáknak megfelelő eszközük és lehetőségük legyen erre. Véleményem szerint a nem csak a kutatásra kell összpontosítani, hanem megfelelő jogi keretet és gazdasági keretet kell biztosítani, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül az élelmiszerbiztonság megvalósuljon. Köszönöm szépen. Dantán következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A Milánói világkiállítás Figyelembe véve az elmúlt megjegyzéseket, hozzászólásokat, igen nagy érdeklődésre tett szert, mert ellentétben más világkiállításokkal ez közvetlenül érítette a látogatókat. A hagyományaikban, az élelmiszerrel kapcsolatos szokásaikban. Megfelelő keretet hoztak létre, és hogyha az ember végiglátogatja a különböző standokat, akkor látható, látható volt, hogy milyen nagy az eltérés, mekkora a diverzitás, mennyire másképp reagáltak a különböző országok a feltett kérdésre. Azt hiszem őszintén, őszintén meg kell mondanunk, hogy voltak olyan standok, amelyek csalódást okoztak, gondolok itt a nagy országokra is, aztán vannak olyan országok, amelyek nagyon nehéz mezőgazdasági helyzettel küzdenek, mégis csodálatos volt a standjuk, és valóban nagy tanulságot vonhattak le a többi országok. Például az, a, az északi térségre gondolok, ezek, ez a térség nagyon jól bemutatta, hogy mekkora kihívás az éghajlatváltozás. Láttuk azt is, hogy mennyire fontos szerepet szánnak a mezőgazdaságnak, és ahogyan a bizottságtól is hallottuk, az élelmiszerbiztonságnak. Azok, akik azt gondolják, hogy könnyű valahol máshol alacsonyabb áron élelmiszert vásárolni, azoknak azt javaslom, hogy látogassanak el a különböző standra, standhoz, hiszen nagyon jól látható ebből, hogy a világ egyensúlya továbbra is nagyon is törékeny a középtávú élelmiszerbiztonság tekintetében. Én szerencsére ellátogathattam Milánóba, és láttam, hogy a Milánóhoz legközelebb eső francia városok is képviseltette magát, illetve láthattuk azt is, hogy hogy mekkora az élelmiszerbiztonsági kockázat, és szerintem itt a mezőgazdasági bizottságban nagyon fontos, hogy ezt az érzést, amelyet a standok keltettek a látogatóban, tovább vigyük, és a milánói látogatás keretében nem éreztem a nyomás Szerintem akkora volt a diverzitás, hogy mindenki megtalálta Milánóban azt, amit keresett. Minden esetre köszönettel tartozom a szervezőknek, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Uniós tandja csalódása adott okot, főleg ha figyelembe vesszük, hogy Európa mit tett a mezőgazdaság területén, hogy milyen, és figyelembe véve azt, hogy milyen költségvetéssel dolgozunk. Köszönöm szépen. Hvala lépő lijepo gospodine predsjedniče. Peti asszony következik. Köszönöm szépen, én is részt vettem a, az élelmiszerbiztonsági ö, világkonferencián, az Expo keretében. A hivatalos delegáció tagja voltam az Európai Parlament képviseletében, és meg Génész asszonyal, az Európai Parlament alelnökével, illetve Rubik úrral közösen vettem részt ezen a világkiállításon. Az egyik téma az energia az életért, illetve élelem az életért. Valóban ez az egyik legnagyobb kihívás, hogyan élelmezzük a növekvő lakosságot, hogyan biztosítsuk az élelmiszerbiztonságot. Ezek mindenképpen prioritások az Európai Unió számára, és úgy gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell az innováció és a kutatás szerepéről a cél elérése érdekében. Azonban, hogyha az éhínségre gondolok, akkor itt nem csak az élelmiszerügyi kérdésről van szó, hanem politikai kérdésről is. Ezért a megoldás nem a GMO élelmiszerekben rejlik. Véleményem szerint az éhénység problémáját úgy lehet megoldani, hogyha az élelmet és a vagyont, a gazdagságot megfelelően osztjuk el. 1,3 milliárd tonna élelmiszer kárba vész évente, ez a megtermelt élelmiszer mint egy, egy harmadát teszi ki. Ugyanakkor 850 millióan éheznek a világon, és egyre növekszik ezeknek a száma. Az adatok jól mutatják, hogy változtatni kell politikánkon, változtatni kell megközelítésünkön. Ez az egyik téma, amelyről beszéltünk Milánóban nagyon sok pavilonban el, pavilonba ellátogattam, különösen a, gondolok itt az Európai Uniós pavilonra. Nagyon tetszett a Vatikán pavilonja is, hiszen ez, ez nagyon szerény volt, de ugyanakkor nagyon is konkrét. Bemutatták a katolikus egyház által bevezetett projekteket az éhínség csökkentése érdekében. Egy családi asztalt mutattak be, és szerintem ez nagyon jól mutatja a világgazdagságát. Oui, merci, Monsieur le Président. Um... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Wiesler úr prezentációért. Egy kicsit később érkeztem ide a szakbizottsági ülésre, és Paolo Di Castro munkáját is szeretném megköszönni. Az expo szervezésében ő is kivette a részét. Én is sajnos nem voltam ott Milánóban, de azért tudtam követni az eseményeket. Szeretném én is elmondani, hogy valóban vannak fontos kérdések, ahogy Fischer úr is mondta. Az a tény, hogy az élelmiszerbiztonság a világban a biztonsághoz kapcsolódik. Egy olyan időszakot élünk, amikor azt látjuk, hogy milyen zavargások következnek be, és mindez kapcsolódik az élelmiszerellátáshoz. Úgy gondolom, hogy abban mindenki egyetért, hogy az élelmiszerbiztonság rendkívül fontos. Több kérdést vetesz föl napról napra a munkánk során is. A milánoi Expo is felhívta a figyelmet ezekre a fő kérdésekre. Az egyik ilyen kérdés az élelmiszerbiztonság elérése érdekében több opció van. Az egyik, hogy a egymást élelmiszerrel látjuk el, vagy pedig mindenhol helyben kell kifejleszteni az élelmiszerbiztonságot, és ezt megoldani a világon. És attól függően, hogy milyen opciót választunk. Kérdés, hogy ezek az opciók például kompatibilisek -e ezek, és a kiválasztott opció alapján kell meghatározni a kutatás és az innováció feladatát. Ez azt jelenti, hogy nem a mai jelentős gazdasági igények alapján, vagy a multinacionálisok igénye alapján kellene irányítani a kutatást és az innovációt. A kutatás és az innovációt lehet, hogy inkább azok érdekében kellene ki fejleszteni és irányítani, akiknek ez valóban életbevágó kérdés. A kutatás és az innováció rendkívül fontos kérdések, ezt napról napra látjuk, napról napra látjuk, milyen fontosak a területek, a megművelhető területek, hogy milyen változások következnek be napról napra az élelmiszerellátási láncba. Kollektív módon közösen kell politikai célokat meghatároznunk és ennek alapján kell a kutatást és a tudományt a lakosság szolgálatába állítani. A mai világban, a mai válságok közepette azt látjuk, hogy a termelés koncentrálódik, és ez hátránya van, hátrány szenved a területek megművelésének a fő célja. Ezért a célokat kell először meghatározni, és utána kell kitalálnunk ennek az eszközeit, és ennek a céljába állítani, ennek az érdekében szolgálatába állítani az eszközöket. Az élelmiszerbiztonság nagyon fontos, lényeges eleme az általános biztonságnak, de azért ne gondoljuk azt, hogy ez az egyetlen mozgatóerő, és mindenkinek az érdeke fontos. Amikor a szakmai felkészültségről, a szaktudásról beszélünk, igen, fontos, és fontos az, hogy ez a gyakorlatra is le lehessen fordítani. De maga a gazda is egy szakértőnek tekintendő. Olyan eszközöket kell kialakítani, amelyekkel a tudományos ismereteket valóban át lehet helyezni, és a gazdák kezébe lehet adni a megfelelő eszközöket ennek alapján. Hiszen mindenki a, a saját területét a gazdák ismerik a legjobban. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy zgłoszenie. Hölgyeim és Uraim, a hozzászólók listája ezzel gyakorlatilag a végére ért, és megkérném a vendég előadókat, hogy reflektáljanak az elhangzott kérdésekre, megjegyzésekre, és önökre bízom, hogy ki kezdi a világkiállításért felelős biztos szól először. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a hozzászólásokat, a véleménynyilvánításokat. A globális élelmiszerbiztonság az egyik legsúlyosabb, hanem is a legsúlyosabb probléma az emberiség előtt mostantól 2050-ig egyrészt eh, a demográfiai változásokra való tekintettel, másrészt a változó táplálkozási szokásokra való tekintettel. Emellett eh, a klímaváltozást eh, sem hagyhatjuk figyelmen kívül, aminek következtében vízhiány állhat elő, különösen a világ legszegényebb régióiban. Az elkövetkezendő évek során biztosítanunk kell, hogy ezekkel a problémákkal megbirkozzunk stratégiailag, ez a legfontosabb. Én mindenféleképpen reménykedem abban, hogy az Európai Unió vezető szerepet fog ebben játszani, mint ahogy tette ezt a klímaváltozás területén, illetve a fenntartható fejlesztési célkitűzések területén. Meg vagyok győződve róla, hogy a kutatás és az innováció kulcsfontosságú és ez feltételezi, hogy az összes érintett szélnek össze kell fognia. Nem lehet eh, pusztán a tudósokat eh, egy szobába összezárni. Nagyon fontos, hogy a gazdálkodókat eh, is bevonjuk a világ legkülönbözőbb részeiről, mégpedig közvetlenül, és úgy kell előre lépnünk, hogy a világ különböző szervezeteivel is együttműködünk. A Fischler úr által vezetett bizottság munkáját az Európai Bizottság, Hogan biztos úr és Majdes biztosok is nagyon komolyan veszik és alaposan tanulmányozzák az ajánlásokat az élelmiszerkutatások területén, és a mostani tervek szerint az év végén, vagy a 2016-os világélenezési napra várhatók bizonyos bejelentések. Az én érzésem szerint az élelmiszer biztonsági problémával kapcsolatosan az ismeretek ennek a közvéleményben történő tudatosítása mindenféleképpen átjött az Expon, számos pavilon igen hangsúlyosan szólt erről, és kiváló kiállítást szerveztek a pavilonjukban, ami nagyon pozitív üzenetet közvetített, konkrétan például a vízhiányjal kapcsolatosan, ami talán a legsúlyosabb probléma. A látogatók akár az EU vagy más pavilonokban elsősorban egy nagyon komoly üzenettel távozhattak, nevezetesen, hogy a világnak közösen kell valamit tennie, és én meg vagyok győződve arról, hogy együtt kell működnünk a bizottsággal és a parlamenttel a jövőben, hogy ezeknek az igényeknek meg tudjunk felelni. Talán most az lenne a leghelyesebb, hogyha átadnám Franz Fischlernek a szót, hogy reflektáljon egyéb hozzászólásokra a Tudományos Bizottság szemszögéből, úgyhogy ezt most meg is teszem. Köszönöm szépen. Ha lehet, akkor most a másik általam beszélt nyelven szólnék. Először is néhány dolgot szeretnék tisztázni hogy eloszlassunk mindenféle értést, a Tudományos Irányító Bizottságnak nem volt semmiféle befolyása egyetlen egy pavilon kialakítására sem. Mi kizárólag arra kaptunk felkérést, hogy egy kutatási és fejlesztési koncepcióról vitatkozzunk, cseréljünk eszmét, és ezt tettük. Tehát, ha úgy tetszik, ennek a feladatunknak megfeleltünk, és ebben nem szerepelt az, hogy egy új kap reformra tegyünk javaslatot, vagy hogy a brazil mezőgazdasági politikáról szóljunk. A mi feladatunk nem az volt, hogy itt most agrárideológiákat mutassunk fel, tudom, hogy számos ilyen ideológia létezik, de ez nem a mi feladatunk volt. A mi feladatunk a tudományjal kapcsolatos ajánlások voltak. És még egy dolgot szeretnék leszögezni, és hogy itt ne legyenek különböző eszmék. Az interdisziplinaritás azt jelenti, hogy a különböző tudományos szakok együttesen jelenjenek meg, szakterületek együttesen képviseltessék magukat. Ez a trans, ami pedig a transzdisciplinaritást illeti, ez az a az elképzelés, ahol be lehet vonni a gazdálkodókat, a, gazdálkodó, a gazdasági szereplőket, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a fogalmakat helyesen használjuk. És ugyanez érvényes a rendszer szintű gondolkodásra is. Az egyik legnagyobb hibája a múltnak számos területeken, és nem csak a mezőgazdaságban, hogy amikor fejlesztés politikáról beszélünk átfogó jelleggel, akkor nagyon nagy mértékben a különböző disziplinákra helyeztük a hangsúlyt. Ha például Afrikában beszélünk a fejlesztésről, akkor nem beszélhetünk ennek kapcsán csak a mezőgazdaságról, mert ehhez képest számos egyéb tényező is szerepet játszik, és kell, hogy egy koncepcióban ötvöződjön, hogy a fejlesztés megvalósulhasson. Tehát én ezt értem a rendszer szintű gondolkodás alatt. El kell fogadnunk, hogy az élelmiszerrendszerek rendszer egy rendkívül összetett rendszer és nagyon fontos, hogy megfelelő módon bánjunk ezzel a komplexitással, ezt megfelelően közelítsük meg. A bevezetőmben talán nem említettem, de legalább ennyire fontos az is, hogy valóban több száz millióan éheznek, illetve alultápláltak de legalább kétszer annyian vannak, akik hiányosan táplálkoznak. táplálkoznak, Valóban Afrikában az éhezés mellett a világ más részében pedig olyan problémákról beszélünk, ahol a túlsúlyosság, az, a nem megfelelő táplálkozás komoly egészségügyi költségekkel és terhekkel jár. Itt a parlamentben én már említettem, hogy Németországban a túlsúlyosság 100 milliárd eurós kiadás jelent évente. Ez világszerte, ha belegondolunk, még nagyobb összeget jelent, és ezt a problémát, ez a probléma elsősorban a feltrekő országokban is súlyosan jelentkezik. Mexikóban például a legsúlyosabb a túlsúlyosság problémája. Tehát ez is egy nagyon komoly feladatot állít elénk és ami pedig az európai feladatot illeti a fenntarthatóság címszó alatt, itt körültekintőnek kell lennünk, és ezért nem mondtam, hogy ez nem Európa feladata, hogy az egész világot táplálja. Mi alapvetően arra kell törekedjünk, hogy megteremtsük a feltételeit annak, eh, hogy lehetőleg a helyszíni mezőgazdasági termelésből biztosítsuk adott régióban az élelmiszer ellátást. Kétségtelen, hogy Európában az agrár szektor nem mindenütt működik fenntartható módon és a fenntartható intenzifikáció, ez a koncepció egyébként az Egyesült Királyságból származik néhány évvel ezelőtt, tehát ez a fenntartható intenzifikáció, ez azt jelenti, hogy nem mindenütt kell a többlettermelésre törekedni, hanem bizonyos agrárrendszerekben a környezetbarátabb termelést kellene előtérbe helyezni. Úgyhogy szerintem ezekben a dolgokban megfelelő megközelítésre van szükség, ha tovább akarunk lépni. És el kell mondanom, hogy ha itt lezárásképpen egy kívánságnak adhatnék hangot, azt hiszem, hogy a résztvevő tudósok nagyon aktív szerepet játszottak, és azt figyelembe kell venniük, hogy Európában, ami a mezőgazdasági kutatást illeti, a vezető szerepet játszók. Ha például Brazíliára gondolunk, vagy Kínára, ezek a dolgok még mindig rendszerezettebben kerülnek gorcső alá, mint Európában. Tehát én azt kérném önöktől, hogy vizsgálják felül mindezt az új pénzügyi kereten belül, talán el lehetne különíteni egy meghatározott összeget a mezőgazdasági, az agrárkutatásokra ugyanis meg kellene vizsgálni, hogy hány projekt zajlik, -e, zajlik jelenleg, és hogy ezek-e a megfelelő e, projektek. És ezzel összefüggésben e, a társadalmat is be kéne vonni a kutatás politikába, e, megvizsgálni, hogy mi ebből a támogatandó. És még egy további kérés sem lenne, Szerintem itt arról van szó, hogy Európa a akkor játszott kulcs szerepet, hogyha a globális élelmiszer ellátás és biztonság területén lép fel. A globalizált világban itt nem aprózhatjuk ezt szét a különböző területek között. És ebben mindenféleképpen irányító jelleggel kell beavatkozni. Ez feltételezi a folyamatos nyomonkövetést és folyamatos eszmecserét, hogy ez ne csak egy egyszerű fellépés legyen. Szerintem ez az a feladat, ami mindannyiunk előtt áll, és amit továbbra is figyelemmel kell kísérnünk. ugyanis az agrárpolitika mindig is lehet bizonyos szempontokat reformálni. Köszönöm szépen még egyszer ezt a lelkes vitát, és kérem mindannyiuktól, hogy a terem előtt kitett brosúrákat tanulmányozzák, ami például az import kérdésben, eh, amit ön felvetett, teljesen eh, igaza van, erről is szól ez a kiadvány, egyéb kutatási kérdéseket is tartalmaz. Nyilván 5 percben eh, nagyon nehéz ezekre teljes részletességgel mindenre kitérni. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Szerintem amikor arról beszélünk, hogy 800 millió ember érzik vagy alultáplált, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a tényleges alultápláltság mértéke változhat. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy 800 millió ember éhezik, ahogy egyébként Fischler volt, biztos úr is említette, említette az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat például a kapreform során majd figyelembe lehet venni, vagy jövőbeni 2020-at követő munkák során is. Mindennyian tudjuk, hogy a kutatás és az innováció témájában Hagen biztos úr és a mezőgazdaság és innovációs főigazgatóság egy nagy konferenciát szervezett. Ezekről a témákról ott is szó volt jól emlékszem, áprilisban vagy májusban a bizottság közé fogja tenni a állásfoglalását ez a témával kapcsolatban, vagyis a kutatás és a fejlesztés szerepe a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, hiszen az Európai Bizottság volt a fő szervező, fő végrehajtó a milánai 2015-ös Expo tekintetében Wilkinson úrnak is, és Fischer úrnak is szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hogy eljöttek és beszámoltak a szakbizottságunk elől az Expo-val kapcsolatos tapasztalatukra, és köszönet a brosúráért is, amit kaptunk. Ahogy Fischer biztos úr mondta, ő is kérte, hogy nézzük meg ezt a brosúrát, hiszen ez egy összefoglalója, egy nagyon jó összefoglalója a tapasztalatoknak, nagyon időszerű mindez. A 2015-ös export követően szeretnék mindenkinek köszöntet mondani, aki aktívan részt vett a Milánoi Expo szervezésében. De Castro úrnak is külön köszönet. Még egyszer köszönet a vendégeknek. Rövid szünetet tartunk, hogy el tudjak köszönni a vendégeinktől, és ezt követően folytatjuk a tevékenységünket. Państwa, przechodzimy. Bardzo dziękuję. Hölgyeim és uraim, folytatjuk a munkánkat. Ötös napi rendi pont, ökológiai termelés, ökológiai termékek címkézése az Európai Parlament és Tanács rendeletének a módosítása. arról a rendeletről van szó, amely a hatósági ellenőrzésekről szól. Most nem fogom említeni pontosan a rendeletek címét, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy miről van szó. Az előadó Halkling úr. Mi a helyzet a három oldalú tárgyalások során? Három, három oldalú egyeztetésre került eddig sor kettő még a luxemburgi elnökség alatt, és egy már a holland elnökség alatt. A következő tervezett időpontja pedig mm, még bizonytalan, és egyébként is mm, politikailag és technikailag, technológiailag is nehézségek merültek föl. Ahogy mondtam, előadunk Heisling úr. Talán az lenne a legjobb, ha átadnám neki a szót. Megkérném, megkérném, hogy számoljon be ezekről a nehézséget, politikailag, technikailag nehézséget okozó kérdésekről át is adom ennek a szót. Tessék. Ja, Herr Vorsitzender, Sie haben es Elnök úr, valóban egy meglehetősen nagy anyagról, dosszéről van szó, és a tárgyalás sem egyszerű. Három trilógus volt, kettő a luxemburgi elnökség alatt többre is szükség lett volna, de hát mint ahogy az elnök úr is tudja, ez a soros elnökség mindig arra koncentrál, amit végül is le tud zárni. És az új holland elnöksége alatt egy megbeszélésre került sor, és megállapítottunk még egy február 29. időpontban. Remélhetőleg a soros elnökség továbbra is érdeklődik a téma iránt, és megtesz mindent, hogy ezt a témát le tudjuk zárni, bár több pontban még meg kell állapodnunk, ezek még nyitottak. Hangsúlyoznom kell, hogy a tanácssal és a bizottsággal folytatott tárgyalások jó hangulatban zajlottak, számos technikai jellegű ülésre még sor kerül, ahol igyekszünk kompromisszumokat kidolgozni és Hagen úr is említette, hogy ezt meg tudjuk tenni, de ez azonban nem szabad, hogy a minőséget hátrányosan érintse. El kell tudnunk kerülni minden lehetséges hibát. A kettes és az egyes cikkei kapcsán a hatályról, a definíciókról vitatkoztunk, ami a termelés meghatározásának rendelkezését illeti, illetve az import is egy nagyon fontos terület volt, ahol igyekszünk majd a részleteket minél előbb tisztázni. Egy sor pontot kell tisztáznunk még, hogy mely termékekre terjedjen ki ez a rendelet, és azt célozzuk meg, hogy a bizottság a delegált jogi aktusokban szabályozza ezt. Egyelőre nem értettünk egyet, és a parlament felhatalmazása arra vonatkozik, hogy itt közösségi szabályozásra van szükség a rendelet kapcsán. Egyelőre még nem állapodtunk meg a hagyományos kezel, hagyományosan kezelt növényfajták kérdésében sem, ami a célokat és az elveket illeti, itt számos vitára került sor, ami talán nem volt akkora horderejű, ugyan nem térünk el a bizottság céljától, és egyetértünk abban, hogy itt szét kell választanunk bizonyos dolgokat, a célok kapcsán definiálni kell az emberi egészségügyi hatásokat is. Itt nagyon általános kérdésekről van szó, amiket még tisztázni kell, eloszlatva minden pontatlanságot vagy A skandináv országok is több aggálynak adtak hangot, nevezetesen, hogy az ökológiai mezőgazdasági termelés elsősorban a talajgazdálkodással összefüggő ágazat. Úgyhogy meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy ne lőjünk túl a célokon. Komoly vitákat folytattunk a vegyes gazdálkodások kapcsán is. Ez az egyes tagállamokban más és más formákban jelenik meg. A parlament és a tanács más megközelítést alkalmaz a vegyes gazdálkodások, vagy a gazdálkodó üzemekkel kapcsolatosan. A termelési egységeket azonban egyértelműen szét kell választani, tehát a jövőben nem lesz lehetőség arra, hogy összekeveredjenek a különböző ág, a gazdálkodási módok. Egyrészt a fogyasztók bizalma érdekében fontos ez, másrészt azt is lehetővé kell tenni, hogy az egyes üzemek diversifikáltan működjenek. Ezeket a pontokat kell tehát tisztázni, ami az új rendeletben másképp fog majd megjelenni. Ezen kívül a bizottság az üzemek átállásánál az ökológiai takarmányozásra is hangsúlyt helyez, tehát az átállás nem szabad megnehezíteni, nyilvánvalóan nem egy egyszerű feladat a hagyományos gazdálkodás felől ökonomiai, ökológiai gazdálkodásra átállni. A GMO tilalom is egyértelmű, mint ahogy már korábban a kollégám is jelezte, az import esetében is érvényesítendő. Már az elején említettem, az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az importokat az új rendelet kapcsán hogyan szabályozzuk. Egyértelmű szabályozásra van szükség, a megfelelőséget igazolni kell az európai jogszabályoknak megfelelően. Ebből azonban az következik, hogy nem biztos, hogy minden régió megfelel ezeknek a feltételeknek. Úgyhogy egy olyan szabályzást kell alkalmaznod, ami az egyenlő elbánás, az, egy, az ekvivalenciát lehetővé teszi. Azt is fontos megvizsgálni, hogy hogyan szabályozzuk az importokat olyan harmadik országokból, amelyekkel nincsenek megfelelő megállapodásaink. A tanácsnak és a bizottságnak is közös célja, hogy a kivételek számát minél alacsonyabbra szorítsuk, illetve a különböző standardokat is. Ez nem túlságosan egyszerű kérdés a tárgyalások során, ugyanis nyilvánvalóan nem akarjuk veszélybe sodorni a standardok érvényesülését, és a különböző standardok számát is hát egyszerűsíteni vagy csökkenteni kell. Ezeket kell tisztáznunk a trilógusok során. A különböző szakmai csoportok remélhetőleg meg tudnak állapodni ezekben a kérdésekben. Ha meg tudunk állapodni, akkor ez azonban nem szabad, hogy a minőség rovására tör, történjen. Az európai mezőgazdasági termelők már így is egy nagyon magas színvonalú minőségnek kell, hogy megfeleljenek, és nem szabad, hogy ebből engedjünk. Végezetül pedig szeretném megköszönni az együttműködést az összes kollégának a parlament nevében a titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani ugyanis az ő előkészületei nélkül, felkészítései nélkül az egyébként sem könnyű tárgyalásokban sokkal nehezebben tudtunk volna állni, úgyhogy köszönöm minden érintetteknek a támogatását, és reméljük, hogy június 30-áig sikerül lezárni ezt a dossziét. Köszönöm szépen. Czego panu i sobie życzymy. Prosimy o... Igen, ezt kívánom mindenkinek. Takra úr, szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, két fontos témát szeretnék hangsúlyozni, ami, olyan eh, témákat, amelyek az északi állam, tagállamok számára fontosak, és szeretném, hogy a szakbizottságunk előadója vegye figyelembe ezt a témát, amikor kialakítja az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos háromoldalú egyeztetésen az állásfoglalásunkat. Az első az üvegházak kérdése. A 2026, os módosító indítvány szerint csak szabadtalajos előállításra van szó, viszont a mostani szöveg szerint más a megfogalmazás. Olyan helyzethez vezethez ez a megközelítés, hogy az északi országokban az ökológiai üvegházas termelés, termesztés lehetetlené válna. Konkrétan Finországban a helyzet az, hogy a, nincs lehetőség üvegházas előállítás nélkül termesztés megoldani, hiszen fagyott a talaj, és egyébként pedig a felülvizsgálattal ellentétes lenne több ökológiai termeléssel kapcsolatos téma érvényes kell, hogy legyen minden tagállamra, ugyanakkor a klímakörülmények eltérnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a növénytermesztés illetve fontos környezeti előnyök is származhatnak abban, hogyha csökken a tápanyagok, tápszerek használata. Az ellenőrzések tekintetében pedig mi támogatnánk a kockázat alapú megközelítést. Ez egyébként meg is felel a revit felülvizsgálat céljainak. A tanács általános megközelítése egy kiegyensúlyozott kompromisszum az éves ellenőrzés és a kockázat alapú megközelítés között lehetővé teszi a tagállam számára, hogyha úgy kívánja, csökkentse az administratív terhet az alacsony kockázatú gazdák számára, illetve a célzott ellenőrzési módszert alkalmazhassa az általánosságban magasabb szintű kockázatot mutató gazdák esetén. Itt egyébként fontos a közpénzek jobb felhasználása is. Hazing úrtól azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet ezt a két témát figyelembe venni az AKRI szakbizottsági előadóként a következő három oda egyeztetéseken, és utána hogyan lehet a tanácssal megállapodásra jutni ezekben a témákban. Köszönöm szépen! Megnyúlja szó. Köszönöm, elnök úr. Most a skandináv, egyik skandináv országból szólalt föl egy kolléga, és én a svéd frakcióbeli kollégáim nevében szeretném ugyanazt említeni. Meghallgattam az előadónkat, Hasling urat, és azt mondta, hogy nincs még megoldva megfelelően ez a talajhoz kötöttség kérdése. Azt szeretném kérdezni Mártintól, hogy mi az ön személyes véleménye. Ezt a megoldást, ezt a skandináv országoknak kell kitalálniuk, vagy pedig teljesen tartózkodniuk kell a másfajta megoldástól, és ugyanolyan módon kell, hogy ők is eljárjanak, mint más országokban. Ez azért ezért ez nehéz lenne. A bizottság nyomja mindezt, vagy ön erőlteti? Nagy örömmel hallgattam azt, amit mondott a megoldásról. Az Egyesült Királyságban vannak nagy farmok, nagy területek, ahol nem lehet egyszerűen megoldani az ökológiai termesztés az egész területen, úgyhogy szerintem nagyon gyakorlati ez a megoldás, hogy föl lehet osztani a területet. Tehát alapvetően a lényegben egyetértünk. Az én nevemet is említette a GMO-kkal kapcsolatban hogyha a, azok a vegők, akik ökológiai termékeket vásárolnak, és nem akarnak semmi olyat enni, amiben GMO van, akár takarmány szinten, akár termés szinten, nekem ez nem okoz gondot. A vevőnek mindig igaza van, többet fog fizetni a termékért. Ami viszont aggaszt, és szeretném tudni, hogy ez be fog-e kerülni a jogszabályba, hogy az ökológiai gazdák diktálhatják-e azt, hogy a szomszédos gazdák hogy dolgoznak. Más szavakkal, hogyha GMO-t termeszt egy szomszédos gazda, akinek erre joga van, akkor ugye ők az ökológiai certifikáció tanúsítványt nem fogják megkapni. Ez a probléma. Olyan szabályokat kell kialakítani, hogy az ökológiai gazdálkodás teljes ellenőrzése lehetővé váljon, de lehet, hogy ezt a témát már sikerült tisztázni. Köszönöm, elnök úr. Házgászia képviselője szó. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy eh, sikerült megállapodásra jutni egy ilyen fontos témában, ami a vegyes gazdaságokra vonatkozik. Hazámban is fölmerül ez a probléma. Vannak ilyen mezőgazdasági eh, gazdaságok, amelyek vegyesek. Az előre kitűzött célokat nem sikerült elérni. Egyébként ezen a területen Spanyolország a legjelentősebb termelő. Örülök annak, hogy a tanács és a parlament is most már egyetértésre tudott jutni ebben a témában. Viszont kevés az előrelépés olyan témákban, amelyek inkább technikai jellegűek. Nagyon régóta foglalkozunk ezzel a dokumentummal, nagyon régóta foglalkozunk az ökológiai gazdálkodással. Még ez a dokumentum nem zárult, mindenkinek sok sikert kívánok a munkához főleg az import szabályozás tekintetében van, ami nagyon fontos. Ha tényleg azt akarjuk, hogy az európai fogyasztó bízon az ökológiai termékek piacában, és én vagyok az első, aki támogatja az ökológiai termelést, hiszen ez azt is jelenteni, hogy nagyon sok spanyol terméket lehetne értékesíteni. Tehát ha azt akarjuk, hogy a biotermékekben bízzanak a fogyasztók, akkor nagyon szigorúan kell, hogy eljárjunk a határunkat átlépő termékek esetében hiszen ellenkező esetben problémák alakulhatnak ki, élelmiszer ellátási területen bizonytalanságok alakulhatnak ki, hogyha nem vagyunk elég szigorúak, az, akkor probléma merülhetne föl az európai ökölgazdálkodások szintjén is, hiszen olyan termékek kerülhetnének forgalomba, amelyek nem felelnek meg az európai szabályoknak, de bekerülnek a piacra ökotermékként. Szeretném hangsúlyozni ezt a problémát. Én azt akarom, hogy nagyon sok bioterméket értékesítsünk az európai piacon, de ezek esetében legyünk teljesen biztosak abban, hogy ezek a mi szabályoknak megfelelő biotermékek. Köszönöm, elnök úr. Igen, hát a fogyasztó több tájékoztatást kíván elérni, és hogyha én is támogatom a bioterjedését, de meg kell, hogy mondjam sajnálatos módon, hogy ez a szöveg úgy mutatja, hogy bizonyosak inkább támogatni akarják az ipari szintű biotermék, termékek előállítását, pedig a fogyasztót kell szolgálnunk, és nem szabad megfelelnünk, megfeledkeznünk a kis gazdálkodókról sem. Nem szabad a nagy csoportokat támogatnunk. Ez például az uniformizálásra is vonatkozik, ami egyébként nem lehetséges, például az állatenyésztés előírások tekintetében. Ezért az Európai Uniós gazdasági modellt, a versenyképességet és a szabad kereskedelmet kell támogatnunk. Nem szabad az, olyan helyzetet kialakítani, amikor kétségessé válik a biotermékek való ökológiai jellege a vegyszerek tekintetében sem, de ez fontos a élelmiszer szuverenitás szempontjából is. Ezért én úgy tekintem, hogy most még csak egy bizonyos lépést értünk el, például Franciaország nagyon sok terméket importál, fontosak az üvegházhatású gáz kibocsátási kérdések is. Például nagyon sokszor repülővel szállítják ezeket a nem szezonos termékeket. Vannak olyan bio ipari csoportok, amelyek ugyanolyan módszereket alkalmaznak, például a spanyol Bionest csoport esetében felmerült a szociális dömping kérdése a költségek csökkentése területén. Egy másik fontos koncern esetén is felmerült, azt mondták, hogy minél több kört járunk be, annál több a kockázat Köszönöm, hogy meghallgatták a véleményemet. Köszönöm. Aguilera asszony jönnél szó. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozva az előttem szólóhoz, szeretném először is elmondani, hogy Szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Nagyra értékelem az eddig elvégzett munkát. A szociális dömpinggel kapcsolatban fontos, hogy komolyan dolgozunk ezen a kérdésen. Ez fontos az ökogazdálkodók számára, és konkrétan szeretnék beszélni az eter termesztőktől is. Nagyon fontos, hogy egy egész kategóriáról van szó, és nem szabad elkerülni a problémás helyzetek kialakítását. Hazling úrnak szeretnék föltenni egy kérdést az importtal kapcsolatban. Egyetértek az előttem szólókkal, nagyon fontos kérdés az import. Az általános érdek az, hogy korrekt módon szabályozzuk az összes import eljárást az öko élelmiszertermékek esetében fontos a fogyasztók és a gazdák, az ökológiai termékeket előállító európai gazdák érdeke szempontjából is mindez, hiszen el kell, hogy kerüljük, hogy olyan termékeket importáljunk, amelyeknél az ellenőrzés kevésbé szigorú. Ez se a gazdák számára, se a fogyasztók számára nem lenne előnyös. Szeretnék erről részletesebb tájékoztatást kapni az előadótól. Aztán az időzítéssel kapcsolatban az előadó úgy gondolja, hogy júniusig le tud zárulni ez a munka, ha jól értettem. Ugyanakkor még nagyon sok témát kellene tisztázni és pontosítani. Fontos, hogy a tárgyalások minél egy előbb lezáruljanak, fontos, hogy mindenki jól dolgozzon, ahogy a úr is mondta, úgy látom, hogy mindenki jól dolgozik, de még nagyon sok idő áll rendelkezésünkre. Nem tudom, hogy vannak-e egyéb fontos aspektusok, amelyekről még nem is indult meg a tárgyalás. Továbbá kérem, hogy tájékoztasson a keresztetett hivatkozások témájáról is. Nem tudom, hogy erről a fejezetről volt-e más szó az egyeztetésekben, mert az előadó ezt nem említette. Andrew úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, nagyon érdekesnek tartom ezt a vitát, de egy kicsit furcsának is ugyanakkor, hiszen a, nem az első alkalommal beszélünk a bioélelmiszerekről, szavaztunk már ebből a témáról, és most meghallgattuk meghallgattuk ugye a, a jelentéstevőket, az ányék jelentéstevőket, és úgy tűnik, mintha visszakoznánk, hogyha minden egyes alkalommal ezt tesszük, hogy visszalépünk, nos, azt hiszem, hogy jól eltölthetjük az időnket, de igazából nem igazán jutunk előre. Tehát annyit akartam mondani, hogy valóban megfelelően folyt a munka, de a négy legfontosabb gondolat tekintetében nem történt előrelépés. Ez a, a, a vegyes, a mixitás kérdése. Itt a tanácsálláspontjához kellene közelítenünk, illetve a trialógus során ugye meghallgattuk a különböző álláspontokat, de nem igazán hoztunk döntést. Ugyanígy ott van az import kérdése. Ezen a területen se történt még semmilyen konkrét döntés, illetve ahogyan Garcia asszony is mondta, a küszöbértékek tekintetében sem történt megállapodás. Tehát ez azt jelenti, hogy közös érdekünk az, hogy előrelépés történjen a, ezen kérdésekben, illetve technikai kérdésekben, de ébernek kell lennünk, hiszen már beszéltünk erről a, a jelentésről, erről a kérdésről. Véleményem szerint elég egyértelmű volt a parlament véleménye, most pedig látjuk, hogy a tanács álláspontjához viszonylag közel állunk, fontos tehát, hogy gyorsabban előrelépjünk, gyorsabban haladjunk, prioritásként kezeljük ezt, a, ezt az ügyet, és, és elérjük, hogy így kezeljék a tanásban is. Egyébként nagyon érdekes a terület, hiszen már van egy, egy rendelet ezen a területen, és a, a sürgősségi helyzet az mindig ugye rel, relatív. Amit hangsúlyozni kívánok, nagyon fontos hogy a jelentés módosításának a minőségére figyeljünk oda, hiszen nem engedhetjük meg magunknak, hogy a biológiai, a, a biotermékek tekintetében ne járjunk el óvatosan. Az a feladatunk, a házi feladatunk, hogy nagyon konkrétan, pontosan fogalmazzunk, és pontosan tudjuk, hogy mi, mi kerül majd bele a szövegbe, mi lesz a triológus eredménye. Dziękuję pani poseł Mediolo. Köszönöm, Májul asszony következik. Köszönöm szépen. Erik Andrew álláspontját szeretném támogatni, ugyanis mi már eléggé hosszasan tárgyaltunk ezekről a kérésekről. Két megjegyzésem lenne. Az egyik csatlakozzand az előttem szólóhoz, az ellenőrzéssel kapcsolatos és köszönöm, hogy a kolléga ilyen elkötelezetten vett részt a trialógus munkájában. Úgy gondolom, hogy viszonylag jó tárgyalást folytattunk, szeretnénk az ellenőrzéseket mégpedig kockázat alapon tovább folytatni. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy hogyan jutunk eredményre, ha van kockázat. Tehát itt a normál ellenőrzésekre kell lehetőséget tenni. A második téma a GMO. Heitling úr említette, hogy a GMO-kat nem engedélyezzük a termelésben. Ez egy meglehetősen nehéz vita, ugyanis meg kell határozni a bizottságnak azt a kérdést, hogy mit értünk genetikailag módosított termék alatt. Ezt először is meg kell állapítani ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen. Éppen ezért azt szeretném megkérdezni, hogy a trialógus foglalkozott-e ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Köszönöm. Dantán következik. Köszönöm szépen. Nagy elégedettséggel hallottam, hogy a vegyes termelés tekintetében előreléptünk. Ezt rendkívül fontosnak tartom, hiszen a bio mezőgazdaságok, mezőgazdasági kérdések területén előre kell lépni, és szépen progresszíven át kell térnünk az új technológiára. Ami pedig északi kollégáim mondtak, arra ö, szeretnék reagálni, hogy oda kell figyelni arra, hogy milyen képet festünk magunkról, hogyha a jövőben a bio a biotermelést egy ilyen próba mezőgazdaságként kezelünk, amely nem használ talajt, akkor, akkor elidegenítjük ezt a mezőgazdasági termelési formát. Aztán még egy utolsó kérdés esetleg a tárgyalóknak is segíthet ez. Szépen fokozatosan betiltottunk bizonyos termékeket, például az Antillákon, gondolok itt a légi permetezésre, és az, ez, ez ebben a, ebben a ter, ezen a területen használt termékekre ezeket mégis látjuk, hogy ezt a terméket használják, aztán importáljuk például a banánt Európába, és bio címkét kap. A lényeg, a kölcsönösségre kell odafigyelni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a nemzetközi kollégáink másképp gondolkodnak erről, de a reciprocitás, tehát a kölcsönösség rendkívül fontos. Fontos ez a, a mezőgazdaságban, a biotermelés tekintetén legy, ben, legyünk éberek, hiszen a biotermékek csak akkor nevezhetők biotermékeknek, hogyha, hogyha minimálisan az Európában érvényes szabályok teljesülnek. Köszönöm szépen, tesz úr következik. Köszönöm szépen. És köszönöm Martinnak, hogy feldolgozta ezt a nagyon fontos témát. A biotermelés az eddigi rendeletben jól volt szabályozva. Az új rendelettel szerintem időt kell engednünk, és gondoskodni kell arról, hogy a standardokat betartsák a termelők, illetve az importőrök is. Danten kollega is egyértelműen elmondta, hogy a bio termékek importjának ugyanazoknak a standardoknak kell megfelelni, mint az EU-ban történő termelésnek, mert egyébként tovább akadályoznánk az EU-n belüli termelést. A fogyasztók Európán kívülről is sok bioterméket vásárolnak, és az volt a tapasztalat a körükben, hogy ezek a biotermékek elsősorban regionális jellegűek. A fogyasztók 90%-a odafigyel arra, hogy azok a termékek regionális eredetűek, Éppen ezért, Martin, oda kell arra is figyelnünk, hogy a parlament és a tanács jó megállapodást kössön ez ügyben, és remélhetőleg a parlament és a tanács álláspontja közelíteni fog egymáshoz, és a végén meg tudunk állapodni, ugyanis már így is elég komoly utat jár be a két fél a tárgyalások során. Nie mamy, więcej zgłoszeń od pani panów posłów. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy többen nem kérnek szót a vita során, úgyhogy most az Európai Bizottságnak adnám meg a szót. Nem tudom, hogy a képviselője kíván-e szót kérni. Igen, nagyon röviden. Három dolgot kívánok elmondani. Hallottam eddig azt a kifejezést, hogy gyorsítás, és valóban, hogyha júniusig le akarjuk ezt zárni, akkor gyorsítani kell a tempón. Több ülésre van szükség, tisztelt elnök úr, hiszen ezen a héten nincsen egyetlen ülésünk se. A jövő héten trialógusra kerül sor, de ennél, ennél sokkal több mindenre szükség van és hogyha a minőségre is összpontosítani akarunk, akkor gyorsabban kell, gyorsabban kell lépnünk, gyakrabban kell találkoznunk. Ami az exportot, importot illeti, a bizottságban úgy gondoljuk, hogy ezen a területen fejlődésre van szükség, egy megfelelés rendszerre kell áttérnünk, amelyet Japán és az Egyesült Államok, illetve más felett országok is alkalmaznak ezért nem vagyunk annyira lelkesek a rugalmasság, a kivételek és az ilyen kifejezések miatt. Utalnék a finn kolléga megjegyzésére. A bizottság nem akarta megváltoztatni a, szava, a szabályokat, a föld alapú rendszert akarunk, és ezen sosem kívántunk változtatni. Elnök, köszönöm szépen. A jelentéstevőnek adom meg a szót, tessék, Heizing úr. Ja, liebe kollég... Kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm még egyszer a hozzászólásokat. Számos pontot, témát vetettek fel. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy szavaztunk. Én most nem magánvéleményt képviselek, hanem a parlamenti felhatalmazásnak próbálok megfelelni még akkor is, hogyha van néhány olyan pont, ahol nem feltétlenül értek egyet, de a mandátumot megkaptam, és ehhez tartom magam. És a finn kolléga is említette, hogy a szakbizottság többséggel szavazott, és egyértelművé tettük, hogy egy talajhoz kötött mezőgazdaságot szeretnénk, a skandináv országoknál körülbelül egy vonalat lehetne húzni, itt Svédországban is lehetnek olyan helyek, ahol erre mód van. Azt azonban mindenféleképpen el akarjuk kerülni, hogy a mezőgazdaság amely hagyományosan működött egyik napról a másikra átálljon biotermelésre. És ezt nem fogadjuk el. Nem lehet, hogy olyan élelmiszereket biojelöléssel vagy címkézéssel állítsanak elő, amit nem olyan körülmények között állítottak elő. Itt a kivételekről már szóltunk, illetve több kolléga utalt a kivételekre, ami pedig az ellenőrzéseket illeti, úgy döntöttünk, hogy az éves ellenőrzéseket továbbra is fent kívánjuk tartani. Itt ezt természetesen nem zárja ki, hogy ne erősítsük a kockázat alapú ellenőrzést. Itt természetesen nem azt jelenti, hogy minél több kockázat alapú ellenőrzésre kerüljön sor és Dess kolléga a regionalitással kapcsolatosan már utalt erre a kérdésre, a biotermelés és a regionalitás egy érdekes vitát fog majd generálni. Itt nem tagállam ért ezzel egyet, de végül is nem tudom, hogy ki lesz az utolsó szó, de azt hiszem, hogy a fogyasztók regionális igényeit mindenféleképpen figyelembe kell vennünk, ha bár ez nem lesz egy nagyon egyszerű kérdés. Egnyú kollega, én nem hiszem, hogy az ökotermelés, a biotermelés bármilyen módon is veszélyeztetné a hagyományos gazdálkodás. És itt a növényvédőszerekkel kapcsolatosan már többször utaltunk erre. ugyanis itt pont fordítva jelentkezik a kérdés, hogy a biotermelésben okoz problémát a növényvédőszerek használata a hagyományos gazdálkodásban. Ezt a témát is alaposan megvitattuk, ami a határértékeket illeti, itt egyértelmű az álláspontunk, itt a biotermelésnél egy határértéket kell meghatározni, és az elővigyázatossági elvnek is érvényesülnie kell, egyértelmű az álláspontunk, és e tekintetben a tanácssal egyetértünk, úgyhogy itt szerintem sikerül majd megoldást találni. Nagyon fontos a vetőmagok kérdésében, hogy ezt megfelelően szabályozok a jövőben az öko vagy a biotermelés szempontjait figyelembe véve. Itt nyilván minden dolognak két oldala van. Egy dolog világos. Itt nem arról van szó, hogy az import szabályozás tekintetében megkérdejelezzük a biotermelési előírásokat. Az, a biotermelésben tilos növényvédőszerek vagy műtrágya alkalmazása. Ez azonban nem egy egyszerű kérdés, ezt nem minden tagállam tudja, vagy ország, különösen a periférikusan elhelyezkedő régiók nem mindenben tudják ezt teljesíteni. Itt eh, nyilvánvalóan, eh, a, eh, ha nincsenek megfelelő források, vagy, vagy szalma, akkor a sertéstenyészésben valamilyen más megoldásokat kell találni. Tehát itt az egyen, vagy az ekvivalenciát kell valahogy megteremteni, ez pedig a kivételek szabályozásában kell majd megoldani. Tehát ezek azok a témák, ahol az ekvivalenciára kell törekedni. Nem a termékekről van szó, hanem a biotermelés erőforrásait kell figyelembe venni, és ennek fényében kell majd megoldást találni. Ez szerintem elérhető, de van már jogszabály, itt most nem egy teljesen új területre lépünk, és a meglévő jogszabályokat kell bizonyos pontokon tovább fejleszteni itt most nem egy olyan reformról van szó, amiben most gyorsan megállapodunk, aztán két év múlva kiderül, hogy bizonyos dolgok nem észszerűek. És ha a bizottság azt mondja, hogy további megbeszélésekre van szükség, azt kell mondanom, hogy már eddig is rengetegszer találkoztunk, és szerintem most arra kell törekedni, hogy kompromisszumot alakítsunk ki, és jó lenne, hogyha a bizottság is az álláspontját egy kicsikét rugalmasabban kezelné, és jobban törekedne a kompromisszumokra, szerintem így jobban elő tudnánk, előre tudnánk lépni. Köszönöm szépen. Dziękujemy panu posłowi sprawozdawcy. Köszönöm az előadónak. Köszönöm a kemény munkát, nagyon nehéz témáról van szó remélhetőleg jól fognak alakulni a dolgok. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hölgyeim és uraim! Lezártuk a mai napi rendünket, a mai napi rendünk végére érkeztünk. Ez lehet, hogy meglepő. Holnap reggel 9-kor találkozunk. Kérem, hogy senki ne felejtse el a szavazókártyát elhozni. Mindenkinek kellemes estét kívánok. Holnap reggel 9-kor szavazással kezdünk. Lezárom a mai ülést.